A bizottság nyilatkozata nukleáris létesítmények biztonsági állapota Belarusban. Biztos úr. Bienvenido, señor comisario. Tiene usted la palabra. Üdvözlöm, biztos úr, szó. My dear colleagues. Kedves kollégák, tisztelt képviselők! Kenyete biztos úr nevében. Először is szeretném megköszönni a parlament érdeklődését a belaruszi atomerőmű építéssel kapcsolatban. Szeretném megadni a legutóbbi információkat arra vonatkozóan, hogy hogyan dolgozik a bizottság és hogy hogyan követjük nyomon azt, hogy a legmagasabb biztonsági standardok alapján működhessen ez a, működhessenek a nukleáris létesítmények. Kulcsfontosságú prioritást élvez ez a téma az Energiaunió stratégia keretein belül a bizottság számára. Megkívánjuk erősíteni az együttműködést, az átláthatóságot és a bizalmat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt használunk ahhoz, hogy a legmagasabb lehetséges biztonsági standardot biztosítjuk az EU-ban és nemzetközi szinten is ez nem képezheti vitatárgyát. EU-Belarus nukleáris biztonsági együttműködésről szeretnék most beszámolni. A megközelítésünk mindig ugyanaz volt Belarusszal kapcsolatban. A radiológiai védelem és a nukleáris biztonság mindig a középpontjában álltak az eszmecsereinknek. 2011-től kezdve az Európai Unió Belarusban nukleáris szabályozó hatóság számára technikai támogatást biztosít az EU nukleáris biztonsági együttműködés eszközén keresztül. Az EU jó gyakorlatait adjuk át a szabályozási folyamat tekintetében, az engedélyezések tekintetében, illetve az ellenőrzési gyakorlatra vonatkozóan a terület kiválasztásától kezdve a szerződés megkötéséig és a működtetésig is. 2015-ig egy EU szakértő volt Minskben, támogattuk a szabályozó hatóságot a legkorábbi időszaktól kezdve az építkezés során. A cél az, hogy az EU szakértelmét biztosítsuk azért, hogy garantálni tudjuk, hogy a legjobb nemzetközi gyakorlatoknak és standardoknak meg, fog felelni, az, meg fognak felelni ezek a létesítmények. A technikai támogatáson keresztül a belarusz szabályozó hatóság javította emberi és technikai kapacitását. Ugyanakkor a bizottság úgy ítéli meg, hogy a belarusz szabályozó hatóság függetlenségét még jobban meg kell erősíteni, nyomon kell követni, tehát itt meg előrelépésekre van szükség. A Nukleáris biztonsági stressz tesztek tekintetében, ahogy korábban mondtam, a nyitottság, az átláthatóság lényeges a bizottság számára a nukleáris biztonság témája tekintetében. A szomszédos országokkal nyíltan dolgozunk együtt, működünk együtt, eszmét cserélünk, szakértői ismertet biztosítunk, építjük a bizalmat. Ebben a szellemben a bizottság üdvözli azt, hogy Belarus széles mértékben használja az IAI szakértői tapasztalatást és ellenőrzési gyakorlatát azért, hogy biztosítani tudják a biztonságot. Az oszlóveci nukleáris biztonsági stressz tesztre mindjárt áttérek, de két dolgot szeretnék ezelőtt tisztázni. Ezeket fontosnak tartom a teljes folyamat megértése tekintetében. Az első aspektus a nukleáris biztonsági stressz teszt az EU-ban és a harmadik országokban önkéntes alapon történik. Jogi szempontból beszélve az EU nem kötelezhet se tagállamot, se harmadik országot arra, hogy stressztesztet végezzen, hogyha a nukleáris energiát használ. Ezzel együtt létezik egy bizonyos politikai vállalás a stressztesztek végrehajtására az EU-n belül, illetve ösztönzők is léteznek arra vonatkozóan, hogy hiszen 2011 márciusában az Európai Tanács nem csak átfogó és átlátható biztonsági ellenőrzéseket javasolt az összes EU atomerőmű tekintetében, hanem azt is javasolta, hogy hasonló stresszteszteket végezzenek el a szomszédos országokban és az egész világon. Ettől kezdve a bizottság folyamatosan támogatta a stressztesztek végrehajtását a szomszédos országokban. És biztató, hogy Ukrajna már önkéntesen részt vett ilyen gyakorlatban. Örményországban most van folyamatban, és ez az EU is finanszírozási támogatást biztosított. Második megjegyzésem, a stresszteszt nemzeti kompetenciába tartozik. A üzemeltető hajtja végre, a Nemzeti Nukleáris Szabályozó Hatóság végzi a felügyeletet. A Nemzeti Stresszteszt értékelés követően készül el a jelentés, és csak a jelentés alapján tud a bizottság peer review-t szervezni EU nemzeti biztonsági, nukleáris biztonsági ügynökségen keresztül. Júniusban több szomszédos ország, beleértve Belaruszt is, megerősítette, hogy szándékában áll nukleáris stressztesztek végrehajtása a szándéknyilatkozat aláírásával, ami a nukleáris stressztesztek végrehajtására vonatkozik. Ettől kezdve ösztönözzük Belaruszt, hogy hajtsák végre ezeket a teszteket. A bizottsági szakértők A bizottság a februári tanácsi következtetések fényében arra számít, hogy az EU-Belarus együttműködés pozitívan fog alakulni ebben a témában is. Következő lépések. A bizottságot Belarus tájékoztatta, hogy kialakítottak egy jogi eszközt a nukleáris stressztesztek végrehajtására vonatkozóan, ez megfelel az európai specifikációknak. Azt is jelezte Belarus, hogy az osztroveci stressztesz folyamat lezárását követően a nemzeti értékelési jelentést 2016-2017 folyamán be fogják nyújtani a bizottságnak részünkről megtörtént az előkészítés a peer review-ra, és ez már részét képezi az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Csoport munkatervének. A bizottsággal együtt ez a csoport az, illetve szakértők, amelyek megszervezik a peer review-t, amint megkapjuk a nemzeti értékelő jelentést. Ez már önmagában pozitív fejlemény. A bizottság szeretné fölgyorsítani a folyamatot, a belaruszi végrehajtást, és minél előbb szeretné megkapni a stresszteszt jelentést. Ezért a szolgálataink technikai missziót küldenek Belarusba a következő hónapokban, hogy erről tárgyaljanak. Végül szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság továbbra is prioritásként kezeli a nukleáris biztonság kérdését Belarus esetében mindegyik politikai szinten. A legmagasabb szintű nukleáris biztonsági standardokat támogatjuk, ezt ösztönözzük Belarusszal és az összes nemzetközi partnerünkkel. Szeretném arról is biztosítani önöket, hogy szoros kapcsolatban állunk a szomszédos országokkal és a tagáll- szomszédos tagállamokkal, konkrétan Litvániával is, azért, hogy az osztroveci nukleáris erőművel kapcsolatos fejleményeket nyomon tudjuk követni. Az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogjuk az összes fejleményről. Köszönöm. señor Köszönjük szépen. Biztos úr, most pedig megnyitjuk a vitát első két Mamikins képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. A belorusz nukleáris erőműről már a 80-as években álmodoztak, de a 96-os Csernobili atomkatasztrófa után ez nagyon távolba került. 2013-ban újra élet ez a terv, és tudjuk is, hogy rengeteg pénzbe kerülne. Gyakorlatilag ugyanolyan reaktorról van szó, amelyet Finországban is alkalmaznak technológiaként. A litván aggodalmak érthetők, hiszen Belarusnak soha nem volt a területén saját nukleáris erőműve, és ezért kétséges, hogy megfelelően tudják-e működtetni. Éppen ezért annak érdekében, hogy ezeket az agályokat elűzzék, a megfelelő stresszteszteket végre kell hajtani és a Nemzetközi Atomenergia eh, Ügynökség eh, elvárásainak megfelelően környezetvédelmi hatástanulmányt is eh, be kellene mutatni, különös tekintettel a, a vízkészletekre és az ivóvíz minőségére. Az Európai Unió és a Belarus közötti kapcsolatok is jó úton járnak, úgyhogy a jelenlegi kérdések az osztroveci atomerővel kapcsolatosan remélhetőleg megoldásra kerülnek. Nincs más módja annak, hogy megoldjuk ezt, hogy, mint hogy multilatáris szinten oldjuk meg ezt a kérdést. Az Európai Unió, az Orosz Föderáció, Litvánia és az EU között, de gondolhatok más nemzetközi intézményekre is, amelyek érintettek lehetnek. Hozzáfűzném még azt is, hogy az atomenergia a legkörnyezetbarátabb energia, panie przewodniczący! E, to tereny białorusi. belarusról és e, a csernobili katasztrófa leginkább belarust e, érintette. a becslések szerint a belarus terület 23%-a szennyeződött ez alkalommal és éppen ezért eh, Belarus rendkívül prudens politikát eh, folytatott és folytat a nukleáris energiával kapcsolatban. És ezért is eh, áll szándékában, hogy részt vegyen a különböző biztonsági projektekben. Ugyanakkor a politika megváltozott, a korábbi ellenálláshoz képest most már részt kíván venni ezekben a programokban, és az Orosz Föderáció részéről viszont nem teljesen egyértelmű, hogy milyen politikát követnek. Az Ostroveci ez egy vegyes projekt, belarus-orosz együttműködésben fog fölépülni, egy bizonyos kis arányban a finanszírozás Finnországból fog érkezni. Ostrovec 50 kilométerre van Litvánia fővárosától. Nagyon közel van a határhoz, a litván-belorusz határhoz. Továbbá az a terület, ahol ez az erőmű található, földrengés veszélyes övezet. Ezen kívül ezen terület fölött halad át egy légi folyosó is. Feltételezem, hogy ezt a légi folyosót el fogják tolni innen. Ezekkel a témákkal kapcsolatban először is szeretném hangsúlyozni, hogy Belarus nem tartotta be az összes vállalását az ESPO egyezmény keretében, és nem adott magyarázatot sem erre. Továbbá ezen a területen lengyelek is laknak, olyan polgárok, akik szintén felléptek az energia erőmű építés ellen. Köszönöm. If agreement, I will speak in Lithuanian, Mr. Chairman. Litvánul fog beszélni. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Lukasenko négy évvel ezelőtt kijelentette, hogy az osztrovici atomerőmű a legolcsóbb atomerőmű lesz, amit valaha is építettek Nos, tulajdonképpen nagyon riasztó a helyzet, és nem lehetünk nyugodtak. Persze nagyon furcsa lenne, ha nem lenne igaz, az osztraici atomerőművet valóban a biztonság kárára próbálták meg nagyon olcsón felépíteni az Arkuszi és az ESPO konvenciót megsértve nem végeztek el stressztesztet, és szovjet típusú konstrukciót építettek az Európai Unió határán 50 kilométerre Vilniusztól egy illegális és nem biztonságos konstrukciót emeltek a határ közelébe. Elnézést, biztos úr, de sem nem volt megfelelő a bizottság eh, magatartása sem. Eh, Moszkva politikai döntés eh, volt az egész építkezés alapja, de fel kell ébrednünk, mielőtt túl késő lenne. A nukleáris biztonság E, ügyében nem köthetünk kompromisszumot, ez e, katasztrófába vezetne. E, Lukasenko most egy nukleáris államot akar felépíteni, nem vonta le a következtetéseket, nem tanult Csernobiból. A kérdés az, hogy mi tanultunk-e ebből a nukleáris katasztrófák nem állnak meg a határon. Erre szeretném felhívni a figyelmüket. Kedves kollégák, van egy megoldás, hogy ezt a törvénytelen állapotot meg lehessen szüntetni. Kritikus, megfelelő párbeszédet kell folytatni, aminek a segítségével az Európai Bizottság teljes áttekintést kap az egész építkezésről. Minsk és Moszkva felé is minden eszköz fel kell használni, és nem látom be, hogy az Európai Unió miért né tudná az iráni eh, nukleáris tárgyalások tapasztalatait felhasználni. Señor Mastalka. Köszönöm, Mastalka úr. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Örülök, hogy egy ilyen fontos témáról vitázunk ma, és én is szót emelhetek ezzel kapcsolatosan, és nem csak egy új atomerőmű megépítésről van itt szó a Litván határ közelében, Belarus területen. Május 1-ével napvilágra kerültek olyan információk, amelyek szerint 173 atomerővet terveznek még, azon a sok százon felül, amely már létezik az Európai Unió területén. Tudjuk, hogy most volt Csernobyl, a Csernobili katasztrófa 30 éves évfordulója, is ezért nyilván nagy vitát is indított el az új atomerőmű megépítése, hiszen még mindig fel kell dolgoznunk ennek a katasztrófának a következményeit és a következtetéseket levonnani belőle. Az NGO-k is felül vizsgálják és felügyelik ennek az új atomerőműnek a sorsát, mind az új, mind a régi tagállamokban egyébként. Belgiumot is meg kell említenünk ebben a kontextusban. És hát Ukrajnában gyakorlatilag a csatasorban vannak felállítva egymás mellett az atomerőművek. Számos balesetről tudunk, és ezek mind-mind befolyásolják az energia biztonságot is. Köszönöm szépen! képviselő a következő. Kollégos, dekoju Köszönöm szépen. Jó nap. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a mai vita egész Európa vonatkozásában. Kányéte képviselő, biztos úrnak nem volt alkalma válaszolni egy nagyon fontos kérdésre, azzal kapcsolatosan, hogy az atom létesítmények közel az EU határaihoz veszélyt jelentenek-e. Különösen, hogy ez párosul egy ilyen hányaveti magatartással, ami nagy valószínűséggel jellemzi az osztroveti, osztroveci atomerőmű építését, ahol nem kerülnek betartásra a nemzetközi standardok. Az adatok is megtévesztőek. Kanyéte úr korábbi válasz, amit hozzám intézett, arról szólt, hogy a belarusz atomerővel kapcsolatosan már megtörténtek a stressztesztek, miközben ezek még el sem kezdődtek. Nemrég az egészségügyi biztos is azt nyilatkozta, hogy minden előírásnak megfelel ez az atomerőmű, az ESPO és az Árhőszi Orhoszi Egyezménynek, ez sincs így. Belarus tulajdonképpen a tanácsi végkövetkeztetéseket figyelmen kívül hagyja, miközben a bizottság ezt ennyiben hagyja. Értsék meg a mi aggájainkat, ezt kérem önöktől, biztos úr. Egy atomerőmű épül, az EU és Litvánia határán, egy autoriter rezsimben, orosz támogatással. Nem tartják be a nemzetközi sztenderdeket, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen viselkedés jellemző őket, jellemző őket. Minsk tulajdonképpen a legutóbbi incidens sem vallotta be, csak egy hónappal később. és gondatlanság jellemzi az atomerőmű fenntartását ezeken a területeken. Nagyon sok intranszparens, átláthatatlan folyamatról tudunk. Belarus például a hatástanulmányt nem mutatta be, milyen hatása lesz az atomerőmű a, a vizekre, és azt sem tudjuk, hogy a repülé, repülőkkel kapcsolatosan milyen hatásokra kell számítani, biztonságos-e ilyen szempontból az atomerőmű. A biztonsági szabályozó atomenergia szempontjából nem független, tehát nem lehet megbízni az ő véleményeben, sokkal inkább a befolyása alatt áll a nem demokratikus vezetőségnek specifikus cselekvési tervre lenne szükség, amit bemutatnak az Európai Parlamentnek, és amely biztosítaná azt, hogy az összes nemzetközi biztonsági és transzparencia szabálynak megfelel az országnak. Ez kellene, hogy legyen a Minszki stratégia. A biztonság rovására épül ez a az atomerő, ami teljességgel szembe megy a Fairtrade szabályainak, ezt nem fogadhatjuk el. Köszönöm. Tiene una... Ropé úr, kékettes kérdést szeretnének önnek föntenni. Árma úr részéről elfogadja? Szodjanko? Yes. Igen. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ez egy olyan kérdés, ami sokkal messzebbre mutat, az EU-n túlmutat, EU nemzetközi kérdés ez. A e, bizottság e, mit kíván tenni ez ügyben? Említette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget de konkrét javaslatot nem mondott, hogy ön szerint az IAEA-nak mit kellene tenni. Van valami javaslata, hogy az atomenergia ügynökség mit tudna tenni? E, e, Nos, a helyzet nagyon bonyolult. Először is. A helyszínt kiválasztották, de mm, csak ez után hívtak meg szakértőket, eh, akik eh, megvizsgálták, hogy egyáltalán alkalmas ez a helyszín amit mások korábban kiválasztottak. Ez egy politikai döntés volt. Emellett eh, Belarus ígéretet tett a stressztesztek elvégzésére, de ezekre mégsem került sor. A bizottságot folyamatosan félrevezették. A biztos azt mondta, hogy elvégezték a stressztesztet. Nos, a konvenciót, az ESPO eh, konvenciót eh, is be kellene tartani Belarusnak, mert ha ezt nem teszik meg, akkor mindenképpen be fog következni a katasztrófa. Ez úr. Köszönöm szépen. Az IAEA e az egész világon a nukleáris biztonság helyzetét vizsgálja, és ez az ügy teljesen egyértelmű az EU számára. Belarus egy iparágat épít ki, és ez egyértelműen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az ENSZ kompetenciája. Nyilvánvaló, hogy Belarus vagy bármelyik ország, amely nukleáris ipart akar kiépíteni, a meglévő létező nemzetközi szabályok alapján kell, hogy eljárjon. Nézzük meg az Egyesült Királyságot. Ott is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyeli az atomerőmű építéseket, és így van ez minden országban de az országok mindaddig, amíg az elfogadott nemzetközi szabályok mentén járnak el, építetnek atomerőművet. Ha megszegik a nemzetközi jogot, akkor pedig az ENSZ-re tartozik a dolog. Az EU hatalmat akar, befolyást akar, de nem elégedettek az eddigi beavatkozásokkal a szomszédpolitikába be akarunk avatkozni. Egyáltalán minden nemzetállamnak az ilyet kell támogatni, és én óvnék attól, hogy beavatkozzunk szuverén független államok belügyeibe. A meglévő nemzetközi jogot kell alkalmazni, és hogyha ezt megszegi valaki, akkor az ENSZ-hez kell fordulni az ENSZ egyezményeket a szuverén államoknak be kell tartani, alkalmazni kell, de nincs olyan követelmény az EU részéről, hogy kvázi szuperhatalomként avatkozom be. Erre nincs szükség. Megvannak a törvények, megvannak a testületek, amelyek ezeknek az alkalmazását kikényszeríthetik. Egy olyan fontos kérdésben, mint az atomenergia Hogyha valami gond van, akkor az ENSZ-et kell igénybe venni a létező hatóságokat, és természetesen biztosítani kell mindenkinek a korrekt megfelelő védelmét, de politikai manőverek és eh, politikai beavatkozások nélkül. Köszönöm. Señor Lebedon. Köszönöm, Lebedon úr. Köszönöm, elnök úr. A nukleáris katasztrófák az egyik legjelentősebb fenyegetés jelentik az emberiség számára. 1986 Csernobil, 2011 Fukushima. Nagyon komolyan kell vennünk ezeket az eseményeket, és pontosan ezért teljesen legitim, hogy az Európai Parlament aggályosnak tartja az osztroveci nukleáris erőmű építését. Belarus 2018-ra már működésbe kívánja állítani az erőművet. És aggályok nem vetették alá a stressztesznek ezt az erőművet, amit az Európai Parlament 2013. március 14-én írt elő. Ez mindenképpen feltétel, ez a teszt ahhoz, hogy működhessen ez az erőmű. A Fukushima-ra, ha gondolunk, azon túl ugye 143 erőmű van az Európai Unióban jelenleg, és Tulajdonképpen az európai nukleáris biztonság is függ eh, mindettől, és Belarusnak tiszteletben kell tartani a mi elvárásainkat. Az Osztrovetszi központ 50 kilométerre található Vilniusztól, Litvánia fő, fővárosától. Nemzetközi együttműködésre van szükség, ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség eh, vezeti és ellenőrzi, amit 1988-ban eh, állítottak föl. Ezt az együttműködést tovább is követni kell, a Nemzetek Európája keretén belül is. Legitim az aggály Osztrovetszel kapcsolatban. Ezt nem szabad instrumentalizálni az Unió részéről, és nem szabad ezt felhasználni arra, hogy Oroszországot támadjuk. Belarus szövetségese Oroszországnak. 2015-ben katonai légibázist is felállítottak. Senki nem tagadja, hogy Oroszország finanszírozza az Osztroveci erőmű építését. Ezért ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Unió nem használhatja ki ezt a helyzetet, mert akkor még jobban romlanánk, romlana az Oroszországgal kapcsolatunk. Köszönöm. Korvin Mikke Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem panu komisarz... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Szeretném emlékeztetni arra, hogy többféle erőmű létezik. Drágább, olcsó, biztonságosabb, kevésbé biztonságos. Nem tudom, hogy milyen a legmagasabb szintű normáknak és standardoknak valóban megfelel ez az erőmű. Biztos úr, Minden standardnak megfelelő erőmű szabad csak felépíteni. hogyha ezeknek a feltételeknek nem felel meg az erőmű, akkor ez ellen fel kell lépni. A vita keretei között azért szeretném azt is jelezni, hogy Belarus nagyon jó kapcsolatban áll Oroszországgal, és Lukasenkorra is kell gondolnunk. Őt nem engedhetjük meg, hogy Oroszország kezébe kerüljön. Oroszország az egyetlen szövetségese, de ez a mi hibánk, mert amikor támadjuk, akkor mindig az oroszok karjába hajtjuk őket, őt. Zorinja úr. Biztos úr, ha néhány nappal ezelőtt a Csernobéli atomkatasztrófa 30. évfordulója volt, és éppen ezért egy másik atomerőmű építése ugyanabban az országban, Osztrovicben, egyszerűen a rossz irányba menő tendencia. Fukushima után is láttuk, hogy óriási katasztrófát ölthet egy-egy ilyen baleset, és nem áll meg a határokon, az egész földbolygót romba döntheti. A bizottság nyomon követi ezt a folyamatot, és hát úgy tűnik, hogy nem kell semmitől félnünk. És hogy a bizottság így gondolja, akkor el kellene nekünk is ezt hinni. Viszont nem tudok visszaemlékezni arra, hogy az a bizottság, amely itt kedve, engedményeket tesz, az ugyanúgy kezelie ezeket az atomerőműveket, mint azokat, amelyek az Európai Unióban működnek, és amely közül 66-ban már a stressztesztek megtörténtek. 30 milliárd eurót költenek arra, hogy hogy ezek az atomerővek megfelelően működjenek, biztonságosak legyenek, és Kanyete biztos úr a spanyol-portugál határon álló atomőrővel kapcsolatosan azt mondta, hogy az új intézkedéseknek megfelelő átültetésre vár ez a létesítmény. Biztosítani kell persze azt is, hogy minden biztonságosan működik. Tehát az atomerőmű, amennyiben problémák lépnek fel, azt maga kell, hogy kezelni a bizottság mindenhova nem tud odafigyelni, de ez így nincs rendben. A bizottságnak mindent meg kell tennie, minden tőle telhetőt, annak érdekében, hogy az Európai Unió területén álló összes atomerőmű létesítmény biztonságosan működjén. Működjék, szerintem még nem teszünk meg mindent ennek érdekében. Henkel úr lélelmezett, vagy valóban bizo- nem biztonságos atomerőművekről tárgyalunk itt ma este, miközben a biztonságosokról kellene tárgyalnunk. A német kormány pánikszerű döntésével, hogy lekapcsol minden atomerőművet, azért önellentmondásba is keveredett, mert Merkel asszony most tulajdonképpen a, a klíma védelméért sikra szálló kancellárasszonyként kíván bevonulni a történelembe, és aztán másként lép fel. A német atomerőművek a legbiztonságosabbak közé tartoznak, mégis ezeket kapcsolják le. A kormány, a német szövetségi kormány először úttörő szerepet kívánt vállalni, de senki nem követi. Franciaország meghosszabbítja a saját atomerőműveinek a szilettartalmát, meghosszabbítja tíz évvel, és újakat akar építeni, az USA és Japán is újakat kép- akarnak építeni. Fukushimát Japánban ugyan lekapcsolták, de Németországban vannak, amelyeket újra hálózatra kapcsolnak, és Kelet-Európában is újakat kapcsolnak a rendszerre, és építenek újakat. Fukushima-ban, ahogyan mondtam, egyet lekapcsoltak, de vannak továbbiak, amelyeket újra a hálózatra kapcsolnak. Sőt, Kína is épít, méghozzá Szudánban is. 413 létesítmény van üzemben világszerte, sokkal több, mint Fukushima előtt. A német energia ö, fordulat egyébként sajnos megemelte a villamosenergia árát is. Tehát a német atomenergia politika nem csak nem szolidáris a szomszédaival, hanem sajnos magasabb árakat is eredményez, és kevesebb biztonságot hoz. Szerintem a svédektől kellene példát vennünk, és vonjuk vissza az atomenergiából való kiszállás melletti gondolatainkat. Köszönöm, Henkel úr. Kékhetyes kérdést kap Buchner úrtól. Elfogadja? Señor Buchner. Buchner úr. Herr Henkel, ich wollte Sie fragen. Henkel úr, következőt szeretném kérdezni öntől. Ön tudja, hogy a világon a villamosenergia mekkora hányadát állítják elő atomerőművek? És ez hozzájárul valóban a klímaváltozás, ez összesen 3%-ról beszélünk. A második kérdés, az állítólag annyira biztonságos német atomerőművekről beszélt, Krümmel és Bünzbükörről, akkor mi a véleménye? Hát igen, mondtam, hogy az atomerőművek száma nő a világon. Kína például 24 új atomerőművet fog építeni, ott játszák a zenét és hogy az atomerőművek nem bocsátanak ki széndiokszidot, ezt ugye nyilván mindenki tudja. Azok az incidensek, amelyeket említett, ezeknek semmi közük nem volt a, re- a reaktorokhoz. Mind a két esetben is elmondtam, hogy a világon a legbiztonságosabbak a német atomerőművek. Szenyi Bobik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Belarus két reaktort akart építeni, az oroszok fogják építeni, egy orosz vállalat építi fel a teljes létesítményt. És Oroszország továbbra is beruház, átszámolva másfél milliárd svéd koronát investál Oroszország az első építési szakaszban. Pont egy olyan időszakban, amikor Belarus már egyébként is nagyon függő Oroszországhoz. Az energia importjának 90%-a származik Oroszországból. Úgyhogy elnök ismét látjuk, hogy Oroszország újra és újra megpróbálja az energiát fegyverként használni, hogy más országokat befolyással vonjon. Kirgizisztán, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Ukrajnában, és holnap Belarusban is ezt látjuk, ez történik. Ezért nagyon alaposan felül kell vizsgálni az Európai Bizottságnak ezt a projektet, hiszen ez nagy mértékben hatással lesz más országokra is. És nyilvánvaló a cél, az Európai Unió elsősorban megújuló energiákra tesz, és az ilyen projektből le kell vonni a következtetéseket. Sánchez képviselő, köszönöm szépen Balkászarul. A Csernobeli tragédia közvetlenül több mint két millió belarúst érintett, és közvetetten több milliót az egész világon. A nukleáris problémák, katasztrófák mindannyiunkat érint, ezért nagyon fontos ez a mai vita. Úgy tűnik, mintha erről megfeledkeztünk volna. Ahogy építenek föl nukleáris létesítményeket, hogy nem végezték el az stressztesztet, amit az Európai Bizottság írt elő, illetve a hatástalanulmányt sem kér, készítettek. A bizottságnak föl kell hívni a Belarus figyelmét arra, hogy ne kövessenek el ilyen hibákat, hiszen ez rendkívül kockázatos radikális klímamodellváltozás következett be. Mm, megvannak az szükséges erőforrásaink ahhoz, hogy megváltoztassuk az energiamodellunkat. Példaértékű az, amit Németország tesz más országoknak is követnie kellene Németországot, és a bizottság is erre kellene, hogy ösztönözze az országokat. Kezdjük el lebontani azokat a nukleáris létesítményeket, amelyek a hasznos életüket már eltöltötték, már ez letelt Spanyolországot is beleértve. Köszönöm. Jávor úr. Thank you, Chair. Dear colleagues, we've heard... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Sok fontos megállapítás hangzott el a belorusz eh, atomerőmű projektről. De felhívnám a figyelmet arra, hogy miközben mi itt aggódunk, mert az EU határahoz közel épül ez az atomerőmű, eh, van valami, ami miatt még inkább kellene aggódnunk az EU határain belül. Magyarországon két új orosz típusú blokkot akarnak építeni a következő években. Ez ugyanolyan technológia, mint Osztrovecben, Belarusban, ez a VVR 1200-as reaktor típus. Magyarország nagyon rugalmasan értelmezi az EU jogszabályokat, ha a nukleáris projektekről van szó. Ezzel a konkrét magyar projekttel kapcsolatban az Euratom vétót nyújtott be, mert az oroszokkal, Oroszországgal kötött szerződés nem volt összhangban a jogszabályokkal, az előírással, és a közbeszerzési EU jogot is megsérti ez a projekt. Igazából nem is volt pályáztatás, és ezért folyik a vizsgálat tiltott állami támogatás ügyében is. A projekt nélkülözi az átláthatóságot, és a nukleáris hulladékra vonatkozó EU szabályokat is megsértik, hiszen 2014-ben is volt már egy incidens talán jó ötletnek tartják azt, hogy most megint újra Európa szívében egy orosz típusú atomreaktort akarnak építeni. Javor, tiene una tarjeta azul. Javor úr, kék kártyás kérdés szeretne Jakabik úr föltenni önnek. Elfogadja, Jakavic úr? Te, hvala, postovani gospodine zastupniče. Köszönöm szépen. 1996-ban Horvátország aláírta az ESPO konvenciót. Én azért mondom ezt, mert ön az előbb olyan részleteket mondott el, amelyek számunkra is ismertek. Tudjuk, hogy mi történik Magyarországon, hogy orosz technológiával akarnak atomerőművet építeni. Nos, Horvátország is részt vesz ebben a folyamatban, hiszen szomszédos országról van szó. Az ön véleménye szerint nem lesz szükség közös EU politikára a nukleáris energiával kapcsolatban? Valami jövőbeni stratégia nem kellene? Thank you for your question, and I completely agree that... Köszönöm a kérdést, teljesen egyetértek. Igen, a tagállamokkal szoros együttműködésre van szükség és ezen projekt kapcsán tíz európai ország is részt vett az ESPO konvenció folyamatában. De még mindig úgy gondolom, hogy nincs elég érdeklődés. Németország és Ausztria jelezte csak aggájait ezzel a projekttel kapcsolatban de szeretném megkérni a tagállamokat, így Horvátországot is, hogy legyenek aktívabbak. Olyan kis országok, mint Magyarország kapcsán nem egyetlen tagállam ügye egy atomerőmű építés. Köszönöm szépen. A nukleáris energia tiszta de annak érdekében, hogy felhasználhassuk még, még békés célokra is, a megfelelő intézkedéseknek meg kell történnie. Különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az atomerőműveket az Európai Unió határaira építik. Ilyen esetről van szó, amikor is az osztroveci belaruszi atomerőről gondolkodunk. Nem tudjuk még, hogy egyáltalán a megfelelő biztonsági sztenderdeknek megfelelően épül, épül-e Eh, amelyek az EU-ban érvényesek, és ez felveti a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos eh, eh, kérdéseket, és ez ugye a Törökországra és a volt jugoszláv államokra is érvényes aggály. Törökország különösen, amely nem biztonságos ország, ahol nem átlátóak a folyamatok, ahol az extrém helyzeteket nem szimulálják, nincsenek stressztesztek, Eh, és sajnos nagyon sokszor van eh, a környéken eh, földrengés is. Az Osztroveci és a többi atomerőműveket is a kötelező nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően kellene megépíteni. Köszönöm. Julie Ward következik. Uh, thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt kell mondanom, hogy szomorú vagyok, hogy Efridge úr elment, elhagyta a termet, és úgy tűnik semmiféle érdeklődés nem tanúsít el ez iránt a nagyon fontos téma iránt, és úgy gondolja, hogy az ENSZ és a nemzetközi szabályok szavatolják a biztonságunkat. Hát talán ő nem tudja, hogy az USA nem tartja be az ENSZ nemzetközi bíróságának ítéletei, tehát nem értem, hogy miről beszél Etrics úr. Nagyon örülök annak, hogy a parlament napirendjére tűzte a belaruszi atomenergiával kapcsolatos biztonsági kérdéseket, meg kell követelni a stresszteszteket, a, a környezetvédelmi hatástanulmányokat, és azt is szavatolnunk kell, hogy az érintett területen élők biztonságban élhessenek. Metridge úr, ezt már nem hallotta, viszont még egy dologra szeretnék rámutatni. Olyan költségekkel is jár az atomenergia, amelyeket nem tudunk felbecsülni. Gondolok itt a humanitárius és környezetvédelmi katasztrófákra, amennyiben a legnagyobb atomkatasztrófa ra kerül sor. A fokusimai túlélőknek a, az élete borzasztóra fordult az katasztrófa után, és tulajdonképpen generációkkal később is óriási még a sukárfertőzöttség. Vannak hálózatok, amelyeket életre hívtak, többek között ez a parlament is, amely azt követeli, hogy nagyobb legyen az atom energiával kapcsolatos biztonság. Azt is alá kell húznom, hogy nagyobb átláthatóságra és biztonságra kell törekednünk, civil társadalmi szervezetek is dolgoznak eh, azért, hogy nagyobb legyen a, a transzparencia. Tudjuk, hogy az energia ágazaton belül óriási támogatottságot is kap közpénzekből az atomenergia, éppen ezért szoros együttműködésben kell megépülnie és működnie ezeknek az létesítményeknek a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett. Köszönöm. Nagyon jól alakult először az időfelhasználása, de most ez kicsit elromlott. Makovei asszony. Köszönöm, elnök úr. A nukleáris katasztrófák több generáción keresztül a betegségek, a környezeti katasztrófák, ezeket mind láthattuk a csárnobéli események után, és hasonlóan később is ezt láthattuk, láthattuk a következményeket, és ezért Európai Unióként kötelezettségünk, hogy nukleáris létesítmények előírások betartása nélkül történő építése esetén fel kell vetnünk a problémánkat, és meg kell, hogy oldjuk a problémákat. Ezt látjuk Osztroveszben, Belarusban. Az építkezést gyakorlatilag az oroszok végig, 40 kilométerre található a város Litvánia fővárosától. Ez nagyon fontos, hiszen az orosz energiafüggetlenséget erősítheti Belarusban, ez igaz, de ennek ellenére nagy mértékben függ Belarus Oroszországtól, 90%-ban az orosz gáztól függ, és gyakorlatilag oroszok finanszírozzák, orosz megvalósításban épül ez az atomerőmű, úgyhogy nem igaz, hogy ez, nem, hogy ez a függetlenséget elősíteni fogja. Évente 22 milliárd dollárba kerül az erőmű a megfelelő tájékoztatásra van szükség. Nem készült el, vagy legalábbis nem zárult le a hatástanulmány, az ivóvízre történő hatás figyelembe se vették, és ez csak néhány dolog, amit említettem. Azt látjuk, hogy az oszroveci központ, oszroveci erőmű esetében nem csak a belorusz hatóságtól, hanem máshonnan is kapunk információkat, és ezek sokszor ellentmondanak egymásnak. Az, aki azt mondja, hogy orosz, vagy Magyarországon ugyanez a helyzet orosz finanszírozással, de oda kell, hogy figyeljünk a biztonságunkra, az európai polgárok biztonságára. Elvették a mikrofont. Sokkal hosszabban beszélt, mint amennyi időt kapott Solc úr. A prezident, Elnök úr, biztos úr, Amiről most Belusz kapcsán vitáltunk, ez nem technikai probléma, ez alapvetően egy politikai eh, kérdés, elfogadott nemzetközi jogi normák alapján eh, egyfajta érdekegyeztetésre van szükség. Itt konkrétan az ESPO konvenció, illetve a Kievi kiegészítő jegyzőkönyv előírja a kötelező környezeti hatásvizsgálatot. 2009 után Belarus tulajdonképpen formálisan eleget tett ennek a notifikációs kötelezettségének. De mennyiben a végső helyszín kijelölésekor nem vetik figyelembe ennek a vizsgálatnak az eredményét, akkor az EU ezt ki kell, hogy követelje. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy egyáltalán felteszi ezt a politikai kérdést, hiszen egy hasonló esetben Ukrajnával kapcsolatban eddig hallgatott a bizottság. A, ott közben a reaktorok futamidejét 2030-ig egyszerűen meghosszabbították a nemzetközi jog megsértésével, pedig ezeket alapvetően már le kellett volna eh, kapcsolni. Ezért a kievi jegyzőkönyvet egyébként még 9 EU tagállam 13 évvel később sem ratifikálta, és ezen EU országok közül kettőben több mint 70 reaktor működik, és további négynek a létesítését tervezik. Buchner. Buchner képviselő. Köszönöm szépen. Az asztraveci atomerővő, amelyet Belarusban jelenleg építenek, egyszerre több nemzetközi szerződést is sért. Épp például az Arhuszi egyezményt, úgy például azt a kötelezettséget, hogy stressztesztet hajtsanak végre. Kérdezem én, hogy vásárolnának olyan autót, amelyen eh, a tesztek nem eh, kerültek el végzésre? 1200 olyan eh, létesítmény lehet, amelynél eh, biztonsági eh, agályaink lehetnek, és hát hallottuk itt már többször is, hogy eh, nincs meg Fehér Oroszországnak a pénzügyi háttere ahhoz, hogy levonja a korábbi incidensekből a következtetéseket, és ezeknek megfelelően járjon el. Nem szabad elfelejtenünk az atom hulladékot sem. Kérdésem az, hogy az európai adófizető lesz-e az, akinek fizetnie kell azért, amit Belarus nem tud kifizetni. Szanyi képviselő.

az elmúlt tz év káprázatos fejlődése ami a megújuló energiák tekintetében elénk tárult ez teljesen indokolatlanná tesz mindennemű további nukleáris fejlesztést az erőművek világában. köszönöm szépen! Ujazdowski képviselő. Köszönöm, elnök úr hölgyeim és uraim! Ez nem egy általános vita, ez egy teljesen specifikus vita, amit most folytatunk. Ezért úgy gondolom, hogy itt nem az energia struktúráról kell beszélni, nem arról kell beszélni, hogy milyen a struktúra, hogy mennyire hasznos a nukleáris energia itt az Európai Unióban. Nem, itt egy teljesen konkrét beruházásról van szükség, beruházásról van szó az Európai Unió határa mellett közvetlenül egy olyan területen, ami teljesen problémás Lengyelország és Litvánia számára is. Ezért a Csodálkozom azon, amit a biztos úr mondott, hiszen ő úgy beszélt, mint hogyha csak egyszerűen egy plusz beruházásról van szükség, amit értékelni kell technikai szempontból. Számosan említették a Csernobili katasztrófát mi a vasfüggöny másik oldalán voltunk, és nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az, amikor nem tartják tiszteletben az embert, a környezetet. a környezet védelme ezen projekt esetén nagyon kétséges. Nagyon sokan szólaltak föl azért, hogy hangsúlyozzák, milyen szerepe van e- ebben Oroszországnak. Itt társfinanszírozás, gyakorlatilag orosz finanszírozásról van szó, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor orosz finanszírozásról van szó, amögött mindig politikai célok állnak. Az Európai Unió, ha valóban gondoskodni akar az egész kontinens biztonságáról, és valós külpolitikát kíván folytatni, akkor nem maradhat csendben egy ilyen orosz beruházás esetében. Most átérünk a spontán felszólalásokra. Ez Ezrojuszki képviselője szó. Honestly. panie przewodniczący! powiem w dużym skrócie nie interesuje mnie skąd. bierze nem foglalkoznék hogy a nukleáris energia forrása honnan származik. Nem foglalkoznék hogy később ezt az elektromos energiát, amit előállítanak az erőműben, eladják. Ami igazából érdekel, hogy itt egy nukleáris erőműről van szó, ezért az előállítás biztonságával szeretnénk foglalkozni, ezzel kell, hogy foglalkozzunk, mert a működési zóna környezetében mi biztonságosan szeretnénk élni. Szeretném egyetemen hangsúlyozni, hogy a biztonsági aspektusok, amelyek a feltett kérdésben szerepelnek, ezekre a bizottság választ kell, hogy adjon. Más kérdés, hogy milyen gazdasági háttér létezik itt. Az Európai Bizottság minden eszközt felhasznál, fel kell, hogy használni arra, hogy ellenőrzés alatt tartsa ezt a beruházást. Marias képviselő. Köszönöm szépen. Belarus a volt Szovjetunió egyik legfejlettebb utód állama, és hát Lukasenko természetesen Moszkvára figyel, minden lépését ez befolyásolja hogyha baleset következik be egy atomerőműben, akkor tudjuk, hogy a szennyezés nem áll meg a határokon. Ezt Csernobil esetében bizony nagyon szomorúan megtapasztaltuk. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az IAEA e nagyon odafigyeljen a belarusz atomerőmű építésére és az IAEA e szabályait be kell tartani az egész folyamat során. De ugyanezt kell, hogy vonatkozzon Törökországra is, amely szintén atomerőművet épít. És ugyanezek a szabályok vonatkozzanak az összes európai atomerőművel, Itt van a Tihánzsi atomerőmű, amit már Belgiumban már le kellett volna állítani. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A nukleáris létesítmények biztonsága rendkívül fontos kérdés, nem csak az Európai Unión belül, hanem kívül is. Nem felejthetjük el, hogy az Unió tagállamainak a felében található nukleáris erőmű. Az elég magas az átlag életkoruk ezeknek a működő erőműveknek, úgyhogy nem csekénység, hogy milyen biztonsági kérdések merülnek itt fel. Spanyolországban is, Portugál határon van egy ilyen erőmű. Amikor be kell zárni az atomerőműveket, egyértelmű, hogy néhányat be kell zárni. Itt közegészségügyi, lakossági, környezeti kérdésekről van szó. Nem felejthetjük el azt, hogy az építkezés idején, a működés alatt és a lebontáskor is milyen körülmények érvényesek, hogy milyen szennyeződést okozhat ez az erőmű, illetve hogy hogyan lehet helyreállítani a bezárás követően a környezetet. Fentartható környezetgazdálkodásra van szükség és energiahatékonyságra. Köszönöm. Thank you very much, Mr. President. Arnott úr, köszönöm szépen. A beloruszi helyzet az atomerőművek kapcsán valóban egy olyan helyzet, amelyet figyelembe kell vennünk, figyelembe kell kísérnünk nemzetközi szinten, sőt, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a biztonsági előírások érvényesülnek. Szeretném csak tisztázni, hogy azért itt nagyobb látószögben is figyelembe kell kísérnünk az elveket, és erre tekintettel kell lennünk a vita során is, hiszen vannak nemzetközi szervezetek, az mások mint az Európai Unión, amelyek nagyon is támogatják ezt a fajta trendet. És a Nemzetközi Atomerő Ügynökség, valamint az USA nagyon fontos szerepet játszanak nagyobb kontextusban értelmezve. A G7-ek, a G20-ak, az IMF, a NATO, a Nemzetközi Standardizáló Ügynökség, a WTO, és sok mást is felsorolhatnék is, olyan ö, nemzetközi szervezet, amely részes kíván ebben lenni. Nagy-Britannia viszont egy dologra koncentrál, az EU-ra, és csak ehhez akar tartozni, vagy minthogyha csak ehhez kívánna tartozni. Pedig na, szélesebben kellene tekintenünk erre a problémakörre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az osztrovici atomerővő nagyon fontos az Európai Unió és a világ energiállátása szempontjából is. Nyilván megvan a joga Belarusnak, hogy alternatív energiaforrások után nézzen, és ne felejtsük el, hogy a gáz 90%-át Oroszországból importálja az ország. Persze, hogy vannak egyezmények, amelyeket Belarus kötött az orosz állammal, akár az atom hulladékokkal kapcsolatban, és hát 22 milliárdos üzletről van itt szó Oroszországgal. Oroszország is köthet mindenféle megállapodást, és természetesen az extrém helyzeteknek való megfelelést tesztelni kellene, a környezetvédelem mellett is le kell tenni a voksát az országnak, és ne felejtsük el, hogy a Nemzetközi Atomenergia ügy, ügynökségnek is oda kell figyelnie mindezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő, kedves kollégák! Először is szeretnék mindenkinek köszöntet mondani a felszólalásért. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos témáról van szó, hiszen energiabiztonság kérdésekről beszélünk. Szeretnék néhány megjegyzésre reagálni az általános kérdésekre elsősorban. Először is az osztraveci helyzet. Hadd ismételjem meg, amit a beszámolom elején mondtam. A bizottság részéről továbbra is minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk azért, hogy biztosítani tudjuk a leg, lehető legmagasabb biztonsági standardok betartását, ez az EU-ra és nemzetközileg is érvényes. Ez, ahogy mondtam, ez nem képezheti vita tárgyát. Éppen ezért a számunkra a prioritás az, hogy biztosítsuk az osztroveci nukleáris stresszteszt időbeni végrehajtását, úgy, hogy az megfeleljen az európai specifikációknak. A bizottság, mint mindig, ebben a témában is folyamatosan tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet azonnal bármi történik ebben a témában. De ha tisztázom azt is, a felvetett kérdések megoldása sokszor energia elszigetelődéshez vezet, és saját európai energia piac elszigetelésre vezethet Litvánia és az összes balti ország számára. Mindez azt jelenti, hogy együtt kell, hogy működjünk azért, hogy teljes mértékben integrálódhassanak az európai energiapiacban. A jó hír az az, hogy történik előrelépés. nem még kezdődött el az elektromos hálózat bekapcsolása Litván, Litvánia, Lengyelország, Svédországnak, Litpol kapcsolatnak és az észak-balti kapcsolatnak. Ezeknek köszönhetően a balti országok bekapcsolása az e- európai energiahálózatba jelentősen növekedett. Korábban 4% volt 2014-ben, és 22%-ra emelkedett ez körülbelül. A gázvezetékek témájában folyik a bekapcsolása Lengyelországnak és Litvániának. A folyékony gáz esetében, LPG esetében az első keleti-balti tengeri régió bekötése a kontinentális Európába megtörtént. 2019-re fog ez lezárulni, és így meg fog szűnni a régió gázellátási izolációra. Diversifikálni fogja a gázforrásokat, és hozzá fog járulni az árcsökkentéshez is a végfogyasztók számára. Az előrelépés nagy részt a balti energia piac bekapcsolási tervnek köszönhető, hiszen ez az összes balti államot bekapcsolja az integrált hálózatba, és így a régió be tud kapcsolódni az európai hálózatba. Ez példa arra, hogy mit tudunk elérni az Energiaunió keretei között. A már elért eredményekre kell, hogy építsünk. A mi feladatunk az, hogy a balti országok szinkronizálása, bekapcsolása, illetve a többi elszigetelt régió bekapcsolása megtörténjen az európai piacba. Mi olyan energiauniót képzelünk el, aminek az alapja a szolidaritás, a bizalom, az, hogy egyhangon szólunk a külső partnerek kapcsolatban, ami biztonságos, fenntartható energiaellátást biztosít, amire az európai polgároknak szüksége van. Ezért az Energiaunió fontos prioritást képez a bizottság számára, és éppen ezért koncentrálunk a végrehajtásra. Kéz a kézben kívánunk együtt dolgozni az Európai Parlamenttel, hogy ez valóságá váljon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Muchas gracias, señor comisario. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel ennek a pontnak a vitáját lezárjuk. Következő napirendi pontunk. A következő jelentések rövid ismertetése. Az első jelentés Hajbuch asszony jelentése, amelynek tárgya az új élelmezés és táplálkozás biztonsági szövetség. Parancsoljon!